Tisztelt kollégák, kérem foglaljanak helyet. Lichtenberger asszony fázott, és kértük, hogy legyen melegebb. Én nekem megfelelő a hőmérséklet, de ő fázott én éjszakról jövök, lehet, hogy azért megfelelő számomra a hőmérséklet. A látogatóinkat illetően hátul ülnek a látogatók, a webstreaming is rendelkezésre áll, úgyhogy a látogatóknak mondom, hogy az ASP 1G2-es teremben szintén hallgathatják a, az ülést. Lenne egy közleményem még. A titkárság számos problémával foglalkozott a mm, bizonyos kollégák módosításaival kapcsolatosan. Ezek a problémák részben technikai jellegűek, az új ATM rendszer nem működik a mellékletek ellenőrzésével kapcsolatosan. Vannak kollégák, akik nyújtottak be módosítókat. Szeretném emlékeztetni a kollégákat, hogy időben kell beteljesztetni a módosítókat, a meghatározott határidőn belül, határidő előtt kell ezt megtenni továbbá. Számos módosító nem tartalmazza a képviselő nevét, se nem az aláírását. Számos módosítót különböző képviselők nyújtottak be, és más papíron írták alá a nevüket, tehát azon a papíron kell aláírni a nevüket, amelyeken beterjesztik a módosítókat. A határidők után benyújtott módosítókat nem fogjuk a jövőben figyelembe venni. Úgyhogy kérem mindenkit, hogy erre figyeljen oda. Van egy táblázat, formázat a módosítókkal kapcsolatosan, az asszisztensek ezen a bizonyos forma nyomtatványon dolgozzanak. A módosítókat le is kell fordítani, sok esetben ugye késések vannak, és ez kihat a tagokra is. És mindenkinek időben kell beadnia, benyújtania a módosítót, a megfelelő forma nyomtatványon, és alá kell írnia azt a papírt, amelyen a módosítóját benyújtotta. Rendben van. Na most ugye a zajjal kapcsolatos jelentésről fogunk szavazni, eh, de eh, sok a zaj a teremben is. Úgyhogy azt kérem, hogyha mm, lehet, akkor a beszélgetéseieket most fejezzék be, és a módosítóikat ismétlen megfelelő módon küldjék be aláírva. Van, aki úgy nyújtotta be, hogy alá sem volt írva. Nos hát, kedves, tisztelt kollégák, a napirendi pontunk a következő, a 12. napirendi pont, Unió először a zajvédelem, aztán a résidők kiosztás és a földi kiszolgálás következik majd. Tehát ezek a témák. Kérem a figyelmüket, a szavazás technikai jellegű lesz, és sok esetben le kell ellenőriznünk majd a szavazást, Tudom, hogy sok esetben, hogyha a kezüket kell feltenni, a karjuk elfárad, és kérem, hogy mindenki magasra emelje fel majd a kezét, hogy jól lássam, mit van-e mindenkinek a szavazókártyája, akkor jó dolog, jó kezdés, hogyha ez így van, és akkor le ellenőrizzük a szavazókártyákat, megnyitom a szavazást ellenőrzés céljából. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? Kumucákos úr, ez azt jelenti, hogy az LPP csak három plusz szavazattal fog szavazni, az ön kártyáját figyelembe veszük. Kumucákos úr, ron túl még hárman vannak, akik plusz szavazók, tehát a pótagok is tudják mindezt. Rendben van. Még mindig egy plusz szavazó van. can only vote if uh, yeah. full I'm not here. Right? No, Mr. I take it, Mr. Kumutsako. Kumutsakos úr, tehát akkor most már visszavette a plusz, a plusz szavazatot. Természetesen az a szabály, hogy a póttagok akkor szavazhatnak, hogyha a rendes tagok nincsenek jelen. Ugye itt egy ilyen belső vita kerekedett, tehát most már akkor rendben van, 42-en mellette, egyhangulag, tehát valószínűleg ez egyedüli szavazás volt, ez az ellenőrzés, amikor mindenki egyhangulag szavazott. Készek vagyunk a kezdésre, az első szavazás, az első az unió repülőterein a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások bevezetése a kiegyensúlyozott megközelítés egyében Lightfried úr a jelentéstevő. A 46-os módosítóval és a 47-essel kezdünk, tehát 46-47 együtt. Kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. Sajnálatosan elutasítottuk. 48-as módosító Foster asszony nyújtotta be, mellette ellene tartózkodást elutasítottuk. Egyes kompromisszum, de van az EPP részéről egy szóbeli módosító is, Gáler úr részéről, vannak ellenvetések. Nincs. Rendben van. Tehát az egyes kompromisszum mellett kiszavaz. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Na most, melyik oldal következik? Mondja az elnök. Az egyes cikk NV8-as. Kiszavaz mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 90 991 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a 97-es következik. Kilencvenkettő, 93, 94 együtt mellette el tartózkodás. Ellenőrizzük le a 92-es, 93-as, 94-es. Has everybody voted? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Ketten pluszban szavaztak az LPP e részéről, vagy ezt akarták. Tehát egy, egy szavazattal kevesebbre van szükség. Most a GUE részéről várjuk. Köszönjük, Vészasszony. Lezártam a szavazást. 23-an mellette, igen, ellene elfogadtuk. 95-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Kettő 2-es cikk 97 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 96-os mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 98-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. NV 20-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 107-es 108-as, 109-es, 111-es együtt szavazunk, mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. 107 108, 109, 111-es módosítókról. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk. Következik a hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 115-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 20-as jelentéstevé mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 135-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 136-os mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. NV25-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 137-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, NV26-os mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 139-140-esre együtt szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 138-as oka fogyottá válik, 141-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 142-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 143-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. ...146 Lichtenberger asszony, Tenyiloró mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 145-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 144-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 147-es, 148-as együtt mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 149-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 152-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. NV29-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 154-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 151-153-as együtt mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 155-ös, 156-os együtt mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. NV 30-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 157-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. NV 31-es okafogyottá válik, 158-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 159-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 162-es, 163-as, 165-ös együtt mellett ellen tartózkodást elfogadtuk. NV 32-es. Nem, az előzőt le kell ellenőriznünk, mondjuk, mondja az elnök 162, 163, 165-ösre megnyitom a szavazást. everybody vote? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Hát igen, 22-22, e, tehát elutasítottuk. 30, Envi 32-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 168-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 23-as visszavonták, 161, 164, 166-os együtt, mellett, ellen tartózkodást elutasítottuk. 160-167 együtt, mellett, ellen tartózkodást elutasítottuk. 169-es mellett, ellen tartózkodást elutasítottuk. 170-es mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk, 24-es mellett, és, és a 172-es, tehát 24-172 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, NV28-as okafogyottá válik, 171-es szintén, 175-ös, 176, 177-re együtt szavazunk mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük le. Kérem szépen, 175, 176, 177-esről megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. És ezt elutasítottuk. 25, 179 és NV 33 együtt, mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 174-es és a 180-asra együtt, mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 173, 178, 182, mellett, ellen. Elnézést kérek, mondja az elnök. Tehát a következő a 180-as, Foster asszonyé, mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk. Envi 34 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 185-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 183-as és 184-esre mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük le a 183-as és a 184-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hatos, hatos kompromisszum, hetes cikk mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. NV46 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 253-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 9-es cikk, Foster asszonyal kezdjük, 256-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, és a többi okafogyottá válik, következik a hetes kompromisszum Hetes kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum, Tizenegyes cikk mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 36 a következő a 12-es cikknél aztán a 275-ös is, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 274-es sokkal fogyottá válik. 38-as és 278-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A továbbiak okafogyottá válnak, most pedig Következik a 16-os cikk. 279, ugye? Tehát 279-es és 280-asra szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Egyes melléklet, 282 mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. 281, 283 mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Envi 49 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Envi 50-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 284, 285, 286 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. NV 52-es mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le az NV 52-est. Megnyitom a szavazást. Ez everybody... Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És ezt elutasítottuk. 287-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, NV53 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, NV54-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, NV55-ös mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le az NV55-öst. Én úgy láttam, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük le elektronikusan. Megnyitom a szavazást. És egy egyel elfogadtuk, egy szavazattal, 5, NV 56-os mellett, ellen tartózkodás, ezt elutasítottuk. Ajala Sander asszony zavarja a telefonjával a szavazást. Kérem, hogy ő vagy fejezze be a telefonbeszélgetést, vagy pedig menjen ki a teremből. 291 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A többiek okkafogyottá válnak, a 295-ösre szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 40-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. NV57-es okafogyottá válik, kettes melléklet, 309-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, NV61 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, NV63 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 307-es okafogyottá válik, 311 szintén, NV 67-es következik mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk, 313 mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk, NV 64 mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk, NV65 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 314 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Preambulum bekezdése következnek egyes, egyes módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. NV1-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 49-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, ötven, 53-as együtt mellett ellen tartózkodás ellenérvűzik le, kérem szépen, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Ötvenkettest kombináljuk mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk, NG2-es mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk, 54-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, NB3-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, NV4-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, NV5-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, NV6-os mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, NV7-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, NV8-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, NV9-es mellett el, ellen 9-esről van szó, mellett 10 ellen tartózkodás elfogadtuk. Envi 10-es mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le az Envi 10-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 5-ös és a 63-as mellett. 5 és 63 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Következik a, kö a 64-es és a 68-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. NV 12-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 67-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 71-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 72-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, NB13-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 8-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 9-es és 74-es együtt mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 73-as okafogyottá válik, 77-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 78-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. NV15 mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le az NV15-öst, megnyitom a szavazást. Has everybody voted? Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. NV14-es mellett ellen tartózkodás, elutasítottok. Most következik a zárószavazás, a már módosított jelentéstervezetre. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 33-an mellette szavaztak, 9-en két tartózkodással. Most pedig a jogalkotási indítványról szavazunk. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk, 33-an mellette, e 10 ellene, egy tartózkodással Lightfield úrnak gratulálunk. Na hát megvan akkor az egyes számú szavazás. Azt hiszem, hogy most már e, nehezebbé válik a helyzet, valami ezt mondatja velem. Um, akkor rátérünk a, a jelentés tervezetre, amely az alkalmazandó résidőkiasztásról szól, a repülőtereket. UGS újra jelentés készítünk, 16-os módosítással kezdjük mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9091 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 92-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 92-est, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. A szavazást lezártam elfogadtuk. es következik mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17, 95, 96 ugyanaz mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük az egyes kompromisszumot, a szavazást megnyitom. Szavazott-e mindenki? A szavazást lezárom. És ezt elutasítottuk. Akkor most uh, a 104-es jön mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Oké, okay, ellenőrizzük. Szerintem négy agyarányban el lehet utasítva, szavazotta mindenki. A 104-esnél tartunk. Szavazotta mindenki. Ez az első módosító a kompromisszum után eh, Michael, azért, mert a kompromisszum elbukott, Szavazottam mindenki, a szavazást lezártam, és elfogadtuk. ne hát csak azokat a kezeket tudom megszámolni, amiket felraknak. 99 okafogyottá vált. ...199-er. 9-es bekezdés 8-as pontja mellette. Ellene. Na, most akkor még egyszer mellette ellene tartózkodik. Elnőrizzük. A 199-esnél tartunk, a 9-es cikk 8-es bekezdése a második oldal a szocialisták kedvéért. Rendben van. Hadd mondjam azt, hogy mivel a kompromisszum elbukott, most minden módosítóról szavaznunk kell, ami a szürke területen van, ezért a 199-esről szavazunk, 9-es bekezdéshez kötődik ez, 199-es módosító, Fidence és Kencs kedves kollégáink módosítója szavazotta mindenki. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. A szerikiáni uh, 189-es mellette ellene tartózkodik. A 189 es Szarikiáni asszony részről ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. A szavazást lezárom. Elutasítva. 206, 207, 208, 212, egészen 2013-ig mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tizenegyes a következő jelentés készítőtől mellette. Ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 11-es módosítót, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. A szavazás lezárom. Elutasítva. 75 mellette. Ellene. Tartózkodik elutasítva. 2018, 2019, 2020 mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 228 mellette. Ellene. Tartózkodik elutasítva. Elfogadtuk, elnézésre vitja magát az állam Elfogadtuk, igen, elfogadtuk. Ami engem zavar az az, hogy nem ö, csoportonként, nem frakciókban ö, szavaznak, hanem másképp látom itt a, a nemzeti tartozást. most nem követném semmi se az Egyesült Királyságot, mondta az elnök. 295-99 jogfogyottá válik, 299 mellettelen tartozkodik, elfogadtuk. háromszáz 301, 302 mellette ellene tartózkodik, elfogad. 101 okafogyottá válik. Hatvankilenc. 69-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 68-as, tessék, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. A szavazást lezártam. És elutasítottuk. 69. A Lichtenberger mellette ellene tartózkodik, elutasítva 71. Mellette ellene tartózkodik, elutasítva ellenőrizzük. A szavazást megnyitom szavazott a mindenki. Szavazás lezárom. Elutasítva. 70 mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. Akkor az egyes kompromisszumon túl vagyunk, 105 os 106-os mellette. Ellene tartózkodik. Szerintem elutasított után inkább nézzük meg a 106-ost, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. A szavazást lezártam, és elutasítottuk. 107 mellette. 107 mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. 108 debakker mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 109 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Kettes kompromisszum. Hát reménykedek ebben mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. És rá is térünk ide 128-asra. 128-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 129 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 129-es, szerintem el lett utasítva, de nézzük meg a szavazást, megnyitom a mindenki, a szavazás lezárom. Elfogadtuk, épp hogy csak. De az épp hogy pont elegendő volt, 130-as foszterasszony mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük ezt is, csak azért, mert lehet, hogy a karjuk. A 130-asról a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Kettő egy nap alatt, Jackie, ez tényleg már nem rossz. 22-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 132 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 133-as mellette ellene tartózkodik elutasítva. 134-es Sassoli mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 135 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 135-öst, a szavazást megnyitom. Szavazott -e mindenki. A szavazás lezártam. Elutasítva. 137 mellette. Ellene. Tartózkodik elfogadva. 136 mellette. Ellene. Tartózkodik elfogadtuk. 24-es mellette. Ellene. Tartózkodik elfogadtuk. Száznegyven mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 140-es szavazást, megnyitom, szavazott mindenki. A szavazást lezárom és elutasítottuk. 25-ös jelentés készítettem mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk. as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 139-es okafogyott a 26-os mellette ellene tartózkodik, elnőrizzük a 26-ost, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. A 32-es a következő. Mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 156 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 159-es mellette, ellene, tartózkodik. Szerintem elfogadtuk, de inkább nézzük meg. A szavazást megnyitom. Szavazatta mindenki. Szavazás lezártam. Épp hogy elfogadtuk. van mellette. Ellene. Tartózkodik. Ellenőrizzük a 160-ast, a szavazást megnyitom. Szavazottam mindenki. Szavazást lezártam. Ezt is épp, hogy elfogadtuk. Nagyon szoros a szavazás. 162 mellettem. Ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 162-est is. Látom, hogy a plenárisan jól fogunk szórakozni majd. Szavazotta mindenki. A szavazás lezárom. Ezt is elfogadtuk. 33-as mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 33-as, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki, a szavazás lezárom. Az EPP-nél többen vannak egyel. Köszönöm szépen, Gáler úr, a szavazást lezártam. És elfogadtuk. 34 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 34-es szavazást, megnyitom. Szavazotta mindenki. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 163 mellette ellene tartózkodik, Ellenőrizzük a 163 as a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki, a szavazást lezárom. Elutasítva. 35-ös mellette. Ellene tartózkodik, ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. A szavazás lezárom. És elfogadtuk. 164. A szavazás megnyitom. Szavazotta mindenki, a szavazás lezárom. És elfogadtuk. Négyes kompromisszum lesz a következő. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodik, elfogadtuk. 168 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 168-as, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki, a szavazás lezárom. Elfogadtuk. 179 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 180-181 mellette ellene tartózkodik el, ellenőrizzük a 180-181, és a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki, a szavazást lezártam, és elfogadtuk. 153 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 152 es okapogyottá vált, Ellenőrizzük a 183-ast? Igen. A szavazást megnyitom a 183-assal kapcsolatban. Igen, megnyitottam a szavazást, szavazotta mindenki. A szavazást lezártam. Elutasítva. Látom, hogy Michael, te megváltoztattad a szavazást. 184 182 mondja az elnök, Sassoli, mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 182-est, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki, a szavazást lezárom. És elutasítottuk 185-185 együtt, mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük ezt és a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 186 Maranescu mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 187 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 187-est, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. A szavazást lezártam. Elutasítva. 188 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. 188 a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 201 mellette, ellene, tartózkodó, elutasítva. 37-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Kettő mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 200-as Szaszoli úr mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 203-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 204 és 205 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 214 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 215 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 217 mellette ellene tartózkodók ellenőrzik a 217-est, azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. És elutasítva. 2.29 és 2.30 mellettük, ellenük tartózkodok elfogadva. 2.31-32 mellettük, ellenük tartózkodók elfogadva. 233 mellette ellene tartózkodok el, utasítva. 234 mellett ellen tartózkodok elfogadva. 2 236 mellette ellenem tartózkodók, ellenőrzik a 236-ost, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Néppárt egyel több szavazatot adott le. A szavazást lezárom. Elutasítva. 235-ös mellette ellene tartózkodok elutasítva. 237 mellett ellene tartózkodok elutasítva. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva. Most ezt egészen a 248-ig visszük le, mellette ellene elutasítva. 40 az előadó részéről elfogadva, 249 mellett ellen tartózkodok elfogadva, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ezzel tovább lépünk a 272-esre. Tudom. 272. 272 pillanat mellette ellene tartózkodok elutasítva 273, mellette ellene tartózkodok elfogadva 274, mellette ellene tartózkodok elfogadva. Ellenőrzik a 274-est, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom és elutasítottuk. Éppen, hogy 275, de Vájrak asszony mellette, ellene tartózkodók, megint ellenőrizni fogjuk. A 275-össel kapcsolatban a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítva. 276 mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük a 276-tal kapcsolatban a szavazást. Megnyitom, mindenki leadta a szavazatát? A szavazást Rom. Elutasítva. 277 mellette, ellene, tartózkodók, ezt megint csak ellenőriznünk kell, azt hiszem itt nagyon hasonló a helyzet. Tehát a 277-essel kapcsolatban a szavazást megnyitom, mindenki leszavazott? Gyorsan, gyorsan, gyorsan. A szavazást lezárom. Elfogadva. 278. Grosse úr börtönbe került emiatt, de Vajrak félek. ezzel kapcsolatban szavazunk mellette, ellene tartózkodók, ellenőrizzük a 275-öst, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? és Gás úr helyesen szavazott. A szavazást lezárom, elutasítottuk. 279 mellette ellene tartózkodók. Azt hiszem elutasítottuk, de azért ellenőrizzük a 279-est. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom, elutasítva egyenlő szavazatarányjal 280 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizők. 280, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 281 mellette, ellene, tartózkodások elfogadva. 282 mellette, ellene, ellenőrizzük a 282-est, kérem szavazzanak. Még el se kezdődött, már is itt vagyunk. <laughs> Há, szép dolog. Na, tehát 282 a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 303 mellette, ellene, ellenőrizzük a 303-ast, a szavazást megnyitom. Mindenki leszavazott? Mindenki leadta a szavazatát? A szavazást lezárom. Elfogadva. 304 mellette, ellenem, tartózkodók. Hát, ezt is ellenőriznünk kell. Eh, azt hiszem elfogadtuk, de eh, ezen az oldalon eh, nem láttam igazán. Na, a szavazást megnyitom. 304-jel kapcsolatban azt hiszem elfogadjuk. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Igen, igen. <laughs> E, e, eléggé biztos vagyok abban. Mit, mit tehetek, hogyha egyszer csak sztrájkba lépnek? Ja, igen, tudom, tudom. 305 a következő. Mellettem, ellenem, tartózkodok, elfogadva. 44-es. Mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 46 mellette, ellene, tartózkodok, ezt ellenőriznem kell. A 46-tal kapcsolatban a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. Negyvenöt mellette. 45. Ki van mellette, ki van ellene? Tartózkodok. Ellenőrizzük a 45-öst. Kérem, kezdjük meg a szavazatok leadását. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 48 mellette, ellene tartózkodok, elfogadva. Hú, jó. 49-es mellette, ellene tartózkodok, ellenőrizzük a 49-est, a szavazást megkezdjük. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom elutasítva. 51 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 50 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 3-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, el, elfogadva. 52 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 53 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 54 mellette ellene tartózkodok, ellenőrizzük az 54-est, a szavazást megnyitom. Nem tudom, hogy most tényleg mi lesz. Mindenki a szavazatát? Lezárom. 27-17 arányban elfogadtuk. 55 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Négyes mellette elnézést ez okafogyottá vált, tehát akkor megyünk az ötösre. Ötös mellette ellene tartózkodók elfogadva. 60 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 6 mellett ellen tartózkodók elfogadva. 61 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 62 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 64 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 70-es, 7-es, 7-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 63 mellette. Nem, a 63 az nem vált fogyottá. ott az volt, hogyha a 64-est elfogadjuk, tehát szavaznunk kell a 63-asról mellette, ellene tartózkodók, de azért minden esetre ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást 63-mal kapcsolatban. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom elfog, elutasítottuk mindenképpen. Jó. 8-as módosító mellette ellene tartózkodok elfogadva. 66-os mellette ellene tartózkodok elfogadva. 9-es ellenség, 65-ös ellenség, akkor a 10-esre térünk, mellette ellene tartózkodok elfogadva. 67-es mellette ellene tartózkodott, elutasítva. 72-es mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 80 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 81. 81. Mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. Ellenőrzik a 81-est, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. El, elfogadtuk. Visszavonva, mellette ellene, ezt ellenőrizzük a 83-mal kapcsolatban. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadom. Most áttérünk a következő oldalra, a 86-osra. 86. Mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 87-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 14-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 88-as mellette, ellene, tartózkodok, ezt ellenőriznénk. A 88-assal kapcsolatban a szavazást megnyitom. Egyre alacsonyabbra emelik a karjukat. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítva egy, egyenlő szavazat aránya. 89 mellette ellene tartózkodók elfogadva, elutasítva, 15-ös mellette ellene tartózkodok elfogadva, záró szavazás a javaslat módosításokkal elfogadva mellette. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. És elfogadtuk. 39 mellette, 5 ellene. A jogalkotási állásfoglalással kapcsolatos szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadtuk ugyanilyen arányban, 39 szavazattal 5 ellenében. Gratulálok ehhez Ugyiasz úrnak, és jó egészséget kívánok. Yeah! Since this is a cliffhanger, I will just inform you informally that I have to leave. Szeretném informálni önöket, hogy el kell mennem, és Gáler urat választottam ki, igen? kérdezi az elnök Gáler urat, ő lesz itt helyettem. Hogyha a szavazókártyáját is viszi magával, akkor nem tud senki szavazni ön helyett. Containing the list of minimum quality standards didn't print out entirely, so uh,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 minőségi követelményekkel kapcsolatosan nem került teljes egészében bele a szövegbe, tehát a felsorolás nem tartalmazza ezt a melléklet. Csak az 52-es módosító. A következő az uniós repülőtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96 per 62 per EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése témája. Az 53, 54, 55, 57-esre együtt szavazunk mellette ellene tartózkodás. Hiszem, hogy ezt mindenképpen le kell ellenőrizni. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk 22 20 ellenében. So that brings us to the Ezzel elértünk a végére a szavazásnak. Tehát 20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 Colleagues, just to now inform you. Tisztelt kollégák, szeretném informálni önöket, hogy de facto Tehát igen, nem láttuk a, a, a számadatokat a szavazótáblán, de 22-20 ellenében volt az eredmény. Tehát itt két jogalkotási dokumentumról szavaztunk, a harmadikról nem, akkor nincs meg a csomag, mint olyan, de facto. Úgyhogy erre szeretnék utalni és emlékeztetni önöket. Tehát az elutasítás után most ugye a plenáris ülésre kerül az anyag. A következő Wills asszony véleménye a koncepciós szerződések odaítéléséről. Rátérünk tehát erre a szavazásra. Okay. Right, we start with the... Akkor elkezdenénk a szavazás. Egyes módosító. Tehát a koncepciós szerződések odaítéléséről van szó, vélemény tervezetről, egyes módosító. Megint csak arról szól, hogy a bizottság javaslatát elutasítjuk, mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, és akkor most kezdődik a, a reális szavazás 19-es mellett ellen. Kezdjük el újra 19-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 25-ös módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, kettes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Következik a 31 és a 15-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 32-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 33-as kiegészítésként mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 34-est, 35-öst, tehát és az 52-esre is együtt szavazunk, mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 35-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 36-os mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 37-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 38-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 39-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 40-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 41-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 42-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 3-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 47-es mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le a 47-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. És ezt elutasítottuk 48-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 49-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 50-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 51 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, kettes módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, hármas mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, négyes mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, négyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, következő a tízes, Kancsiánúré mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük le a 11-es módosítót, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk. 12-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük le, Megnyitom a szavazást a 19-esről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 14 mellett ellen tartózkodást elutasítottuk, 16-os mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 17-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 18-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a zárószavazás következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 39-en mellette, egy ellene, négy tartózkodással Vilsz asszonynak gratulálunk, és elfogadtuk a véleményét. it and send it to your members if doubts about the No, send it to them anyway. Can I just, um, members? Tisztelt képviselők, mivel a földi kiszolgálással kapcsolatos témát elutasítottuk, um, majd mindenkinek megküldöm az adatokat, 44 ilyen szavaztak, 22-en mellette, 20 e, ellene, és két tartózkodás is volt. A következő téma 5 óra lesz. Mindenkinek köszönöm a szavazást, a türelmet. We'll have a 10 minute break till 4:30. 10 perces szünetet tartunk, és fél ötkor folytatjuk a Fleckenstein jelentéssel. Okay, colleagues. Rendben van, tisztelt kollégák. Lökkenstein úrnak sikerült három-négy képviselőt itt tartani, és Kamal úr, nem tudom, hogy itt lesz-e az utolsó témával kapcsolatosan. Most Frankenstein úr kap szót. Nagyon szépen köszönöm. Tartalmilag nem sok minden változott, elmondhatom, hogy továbbira és üdvözlöm a kompromisszumot, és mindenkinek köszönhetem mondok, aki részt vett a tárgyalásokon, és az, hogy most már végre sikerült ezáltal közelebb kerülnünk a végrehajtáshoz. A számos kollégának szeretném meg, a számos kollégát, aki itt van, szeretném megkímélni attól, hogy elmondjam a részleket, ezért csak köszönet mondok a jó együttműködésen. Thank you, Mr. De Grandes for the PPA. Köszönöm szépen, de Grandes úr az EPP részéről. Igen, elnök úr, köszönöm szépen. Én is nagyon-nagyon rövid leszek. Szeretném megismételni köszönetemet a jelentéstevőnek. Köszönöm a jó szándékát nagyon könnyen értettük meg egymást, nagyon sok konvergenciát találtunk, nagyon pozitív eredményeket értünk el a biztonság szempontjából is. Bilbao asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Én szintén köszönetet mondok a jelentéstevőnek, nem is tehetném ezt másképpen. Nagyon sokat tárgyaltunk együtt, a frakció, frakciónk is elégedett az eredménnyel, a tárgyalások eredményével még akkor is, hogyha azt szerettük volna, hogy egy kicsit tovább megyünk, ezen az úton, és az ügynökség kompetenciáját eh, szeretnénk eh, jobban megerősíteni. Sajnos eh, a tagállamok részéről ellenállásba ütköztünk. Köszönöm még egyszer a jelentéstevő erőfeszítéseit. Elsősorban az 5-ös és a 11-es cikk átszövegezését köszönöm. Nem tudom, hogy a bizottság részéről ki szándékozik szólni, ami a tanács állásoglását illeti. Október 21-én a penális ülésen fejtette ki a tanácsa véleményét a módosítók határideinek benyújtása november 8-a 12 óra és a november 27-i ülésünkön megszavazhatjuk ezt a jelentést, és talán még a decemberi plenáris ülésre is kész lesz. Kamal úr az uniós versenypolitikára szóló éves jelentésről szólna. 5 órakor kellene, hogy itt legyen lehet, hogy korábban jön, akkor várjon körülbelül 10 percet rá. Tehát ez történik, látjuk, hogyha nem két órás a szavazás, mert elutasítunk egy állásfoglalást, hát akkor ez történik. Hey, colleagues, we'll start again. Kedves kollégák, újra elkezdjük. Kálám úr, örülök, hogy itt van körünkben. Biztosan úgy gondoltam is, hogy hosszabb lesz szavazás. Örülünk, hogy eljött ide ötre, örülünk, hálásak vagyunk ezért. Az jelentése az EU versenyképességi politikája a jelentést vezet bemutatása, tessék. And it's a pleasure to make my debut at this committee. Uh, yeah, yeah. Thank, thank, thank. Köszönöm uh, szépen. Én uh, nem veszem ezt a gyél uh, részvételt személyesen, ne aggódjanak emiatt, de óvatosan fogom megválogatni a szavaimat. Tehát uh, kérem, fogadják uh, szívesen ezt a próbálkozásomat. Nagyon fontos elmondani azt, hogy uh, a tagállamok továbbra is erőlépést tettek a belső piac irányába a közlekedés területén, és úgy gondolom, hogy mindannyian aggódunk amiatt, hogy gyakran az EU jog, jogszabályokat nem jól hajtják végre a tagállamokban, és néha a jogszabályok végrehajtása sokkal több erőnyel járna, mint maguknak a jogszabályoknak a megalkotása tehát jobb végrehajtást lenne szükség. Mindenképpen erősíteni kell a végrehajtást, főként a versenyjog területén a légitársaságok esetében, és nagyon fontos az is, hogy ne csak egy-két légitárságra koncentráljon a, a felügyelet. Nagyon fontos az is, hogy foglalkozzunk a kapacitások kérdésével. Például nálunk hazámban óriási vita van a repülőgépekről, de tudom, hogy nem csak nálunk van ez, hanem más országokban is, hiszen új piacok nyíltak meg. A különböző szektorok ban szeretnénk elmozdítani az akadályokat, például a közötti közlekedés területén, ezen kívül szeretnénk megvizsgálni például a, a kikötőre kapcsolatos jogalkotási csomagot, akkor itt is koncentrálunk ebben bizonyos tagállamok privatizációs tapasztalataira. Gyakran hallom azt a dolgot, hogy sokkal piacorientáltabb megközelítésre van szükség. Az is nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság elmozdulj, előre mozduljon a vasúttal kapcsolatban is, de meg kell hallgatnunk a környezet megállít a helyi lakosoknak is, de mindenképpen arra van szükség, hogy a jogszabályokat jobban végre hajtsák, és a verseny kapcsán a különböző agályokat eh, meghallgassuk. Sokkal többet tudnék meg erről beszélni, de most itt abba hagyom, hogyha meg és eh, kész vagyok a vitára is, amennyiben mások is hallanak erre. Elnök, köszönöm szépen. Az EPP nevében de Grandes úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Köszönöm szépen a készítőnek is. Nem nehéz egyetérteni az ő javaslataival. Tudom, hogy a rendelkezésre álló idő miatt nincs igazán lehetőség többre, de ami a dokumentumban található, azok mind pozitív megfogalmazások, és ezekkel teljes mértékben egyet tudunk érteni. A verseny képesség manapság kapcsán nagyon jól lenne persze a szabad belső piac, azonban ez még nem megy olyan gödülékenyen, ahogy, ahogy szeretnénk. Úgy gondolom, hogy nem igazán tökéletes ez még, de a közlekedés belső piaca illetve az, hogy jobb legyen a verseny az állami, illetve magánszolgáltatók között. Ez egy általános koncepció. A közlekedés a teljes gazdaság szempontjából fontos, a mezőgazdaság szempontjából is. Itt is vannak olyan fajta akadályok, amelyek nehezítik a munkát. A jelentéskészítőnek szeretnék néhány kérdést feltenni, és Ön beszélt arról, hogy lesz 2013-ban egy új csomag a repülőterekkel kapcsolatban is, és remélhetőleg az Európai Bizottság eléggé bátor lesz majd, hiszen már régóta várunk erre, és szeretném elmondani azt is, hogy a kikötők is ugyancsak nagyon fontos szerepet töltenek be. A szabad versenyképesség szempontjából szükség van ezekre a feltételekre, a regionális repülőterek tekintetében fontos az is, hogy egyetemességet hozzon létre az Európai Bizottság a sziget helyzetű, a szigetek esetében, a legkülsőbb régiók esetében nagyon fontos eh, az, hogy középkategóriák legyenek a eh, repülőterek, nagyon fontos az, hogy még jobban meg lehessen nyitni a piacot a különböző közlekedési szolgáltatók irányába. Azon kell lennünk, hogy az utasok jogait is biztosítanása és a szolgáltatások javuljanak. Köszönöm szépen elnök, köszönöm szépen Tika hogy következik a, a szocialisták nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek és egy kérdésem is lenne. A fokozatos megnyitás a verseny felé milyen hasznot hozhat mind az utasok számára, mind pedig természetesen a vállalatok számára. Én úgy gondolom, hogyha egy egységes európai piacot szeretnénk, egy korrekt versennyel, akkor arra van szükség, hogy megfelelő, jól fejlett közlekedési infrastruktúra legyen minden tagállamban. De ma nagyon nagyok a különbségek az infrastruktúra szintjén a tagállamok között. Ezért gondolom azt, hogy modernizálni kell az infrastruktúrákat, a közlekedési rendszereket, elsősorban az új tagállamokban, amelyek ugye 2004-ben csatlakoztak, és a közlekedésben az egységes piac biztosítása kapcsán fontos az akadályokat is lebontani, például a dolgozók, a munkavállalók szabad mozgása terén, a közúti közlekedésben is tehát az akadályok lebontása javítana a munkafeltételeken. Azt is el kell mondani, hogy sajnálatos módon, ami az egységes jelzőrendszert illeti a vasúti ágazatban, hát ez a, ebben a rendszerben, ebben a ö, folyamatban még mindig nincs meg a megfelelő ö, verseny. A kabotást teljes mértékben támogatom. A kabotás teljes liberalizálását tervezik 2014-ben, de még mindig nincs meg az egységes integrált piac, ugyanis nincs meg a jegyfoglalás és a jegyeladás multimodális rendszere nagyon sok még mindig az akadály az utazási jegyek foglalása terén. Sokkal több modalitásra van szükség, és sajnos a bizottsági jelentése csak a versenypolitikával foglalkozik a közlekedés perspektívája szempontjából, de sajnos nem utal a verseny kihatásaira a különböző közlekedési módozatokban. Nagyon nagy a különbség a, az infrastruktúrákhoz való hozzáférés terén. Éppen ezért ezt a vitát, ebben a vitában mindenképpen ezeket az aspektusokat is meg kell említeni, az intermodalitást, a fokozatos megnyitás a verseny felé hogyan is hat ki az utasokra, és természetesen az európai vállalatokra is. Ennyit akartam elmondani. De lenne még egy utolsó kérdésem. Mi a hatása a versenypolitikának a nemzetközi kapcsolatokban? a légi közlekedésben, a közúti közlekedésben vannak még mindig bizonyos akadályok. A közlekedésben, amikor a nemzetközi megállapodásokról beszélünk, akkor a nemzetközi kapcsolatokra is gondolni kell, a megállapodásokra a harmadik országokkal, és ennek hatása az európai versenypolitikára. Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Különösen kitérve arra a megközelítésre, amelyet a közlekedési és szállítási módokkal kapcsolatban kiemelt. A repülőtéri csomag jól példázza ezt a gondolatmenetet. Úgy gondolom, hogy a e, földi kiszolgálási rész nem volt túlzottan ambiciózus, és e, nem mutatott a versenyképesebb e, légi szállítási ipar irányába. E, ez a magyarázata annak, hogy e, a módosítások ilyen nagy számban kerültek benyújtásra. Tehát azt hiszem, hogy ezzel elérhetjük azt, hogy inkább a versenyképesség irányába ható kezdeményezéssel lehessen élni, és gondolom, hogy a parlament e tekintetben a megfelelő irányt vette célba. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan terület, ahol leginkább egyetértenék az előadóval. Sok a tartalékrepülőtér, amelyek bevonása eredményekkel kecsegtet, és meglehetősen lokális problémáról van szó, és az egyik dolog, amelyet szemügyre kellene vennünk, az az, hogy hogyan lehetne kihasználni ezt a kapacitást, és egy kicsit innovatívabb megközelítésekre volna itt szükség. Például, amit a Lufthansa tesz Németországban, a multi-hubbing, a sokféle csomópont kiépítésének politikája, és nagyon hasonló az, amit mi is célként tűzhetnénk magunk elé, és a nagysebességű közlekedés területén hasonlóképpen lehetne a lokális kapacitásokat jobban bevonni a mainstreambe, és így lehetne jobb eredményekre jutni. És a nagysebességű vonatok számos rövidtávú repülőjáratot is helyettesíthetnének, ami lefőzőslegesé tenné azt, hogy a repülőtérre jutás, az onnan való városba való beutazás fölöslegesé váljon. És miközben ezt kimondjuk, természetesen emlékeztetni kell arra, hogy ehhez többletkapacitásokra van szükség, vagy pedig a rejtőzködő kapacitások bevonását kell újítóbb módon elérnünk. Ez az utolsó megjegyzésemhez vezet el a vasúttal kapcsolatban. E, nyilvánvaló, hogy versenyképesebb vasúti szállításra volna szükségünk e, és ez lehetne méltó versenytársa a repülőtéri e, intézkedés csomagnak. Támogatnánk is ezt, és biztos, hogy jobb hozzáférést kell biztosítanunk a e, nemzeti határok között az egyes üzemeltető e, vállalkozások számára, hogy ezzel a lehetőleg versenyképesebb vasúti szállítás alakulhasson ki Európa szerte, Eh, mert hogyha ezt nem érjük el, akkor ez az ágazat lemaradást fog elszenvedni. Eh, és enélkül nem remélhetjük. Eh, minden esetre a megfelelő vasúti szállítás hozzájárulhat az egész gazdaság élénkítéséhez is. És ez magyarázza, hogy miért kell így eljárnunk. Én azt hiszem, hogy minden esetre jó keretet biztosít mindez a kitűzött célok szolgálatában, és várjuk a további értekezleteket, egyes, egyeztetéseket a témával kapcsolatban. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Kálma Fódítő úr. Köszönöm szépen is jelentős készülnök, és főként azt a megközelítését támogatom, hogy azt mondja, hogy egy piacorientált megközelítésre van szükségünk. Ez helyes, viszont a közlekedés politikában mi messze állunk a piacorientált megközelítéstől, még verseny sincs, és nem igazán van főként a klímagyilkos közlekedési esetek nincs, nincs verseny, és azt is hallottuk, hogy igazából már korábban is egyáltalán nincsen verseny a közlekedésben, sőt, egyfajta tervszerű gazdálkodás van, és ez akadályozza a környezetbarát módok terjedését, például ugyanazok a szabályok, vagy mindenhogy mindenhogy fizetni kell az áfát, viszont nem vezetközi viszonylatban a, a légitársaságok nem fizetik ezt, a vasút fizeti ezt. Tehát a vasút megfizeti ezt, viszont a légitársaságok nem. Tehát vagy mindenki belekerül a kibocsátás kereskedelembe, például az áram által, viszont a légitársaságok nincsenek benne. Ugyanez a helyzet a közúttal is. A bizottságtól azt kértük, hogy legyen egyfajta elő van írva a, vasútnál, hogy meg, mennyi lehet mozdonyonként a pályadi, viszont a közút esetében csak 12 tonnán felül alkalmazzák a, az autópályadíjat, és minden országban másképpen ez, ez nem verseny. Rossz irányba halad ez a vízi közlekedésnél is bizonyos zsilipnél fizetnek, máshol nem. Nincsenek meghatározott árak. És még számos ilyen példa lenne, ez őrület. Ha megnézzük a légitársaságokat, a regionális légi higatők Németországban, ott elég érdekes tükökkel dolgoznak azért, hogy például a Kesszai repülőteret fenntartsák, onnan csak két repülőgép indul naponta, és azért kell ezt fenntartani, mert ennyit és ennyit fektettünk bele. Hát ennek mindenképpen be kell fejeződni, hiszen Kesselből, hogy az ember másról elmegy Frankfurtba, akkor Frankfurtból 100 ezer helyre elutazhat majd. A ryanair már többször említettem, a Ryanair bevallott, hogy az elmúlt évben 500 millió euró nyeres életet szert, viszont a kérdés az az, hogy ezt az európai adófizetők fizetik -e meg, hiszen itt arról van szó, hogy támogatnak a klíma, klímára káros légitársaságokat. Minden, mindenképpen arra van szükség, hogy a külső költséget internalizáljuk, és ezért már Évek óta tudja ezt az Európai Bizottság is, de nem foglalkoznak ezzel, mint csak az egyes szektorokat nézik meg, de nem a teljes közlekedési területet. Utolsó pontom a versenyképességgel kapcsolatban. Amellett vagyunk, hogy legyen verseny, de ne úgy, hogy dömping bér legyen. Jó az, hogy ezt utasítottuk ma, és a bizottságnak és a tagállamnak is fel kell azt fogniuk, hogy meg kell, hogy, hogy fel kell fogni azt, hogy egyfajta minimál bérre van szükség, annak érdekében, hogy ez igazságos legyen az helyi szempontból, mert csak így lehet előre haladni. Még egy mondat engedjenek meg, a bizottságnak szólok. A franciák um, a vasút esetében a gözülő állomány szöveget bevezették azért, mert megszüntették a vasút esetében az iparűzési adót, és ugyanazt a szöveg van bennem a Rolling Stock szövegben is. Seit zwei Jahren bemühen wir uns als alle Gruppen hier, da, dass die Kommission. A elfogadják azt, ami történt Franciaországban, ez nem megfelelő eljárás mindjárt annak is szólhattak, szólhatnak ezzel kapcsolatban, és kíváncsiak, mit fognak mondani. Mr. Kuhn! Kuhn úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha már itt van a szakértő, aki az európai versenypolitikáról, illetve az éves jelentésről tájékoztatni tud bennünket, akkor számos kérdés felmerül bennem. Kamal kolléga, jelenleg az önök szabizottságában a koncesziókról szóló irányáról is beszélnek, és ennek során olyan témákról is szó van, ami azzal foglalkozik, hogy mi a kritikus infrastruktúra eh, ahhoz, hogy fent lehessen tartani egy közösséget, egy államot, és hogyha megnézem azt, hogy mi mindent kell nyilvánosan megpályáztatni, a jövőben, hát akkor eléggé nagy aggályai merülnek fel, például az ivóvízellátás, a szennyvízkezelés, a közlekedés területe, vagy akár az olvassággal való ellátás. Tehát, hogyha ezeket az infrastruktúrákat teljes mértékben a tőkebefektető kezébe adjuk, és a kifizetést és szedetelés rendszerből, a betegbiztosításból, a nyugdíjbiztosításból fedezzük, akkor mindenképpen kötelezzük magunkat a hozamra, és 5-6 százalék hozamat szeretnénk. Nem kell nekik részvényt vennie, de ez egy olyan helyzetet eredményezhet, amelyek kapcsolatban én szeretnék felvilágosítást, és szeretném tudni azt, hogy hon, hol uh, hogyan látja azt esetleg, hogy nem kell mindenképpen túl és mindenre pályázatot kiírni, hiszen nem lehet minden közjóra, közjóval hozamot létrehozni. De azt sem lehet mondani, hogy ez a, az állam feladata, mert ezzel nem lehet nyereségre szert tenni, ez sem helyes, ezért egyfajta egyensúlyt kell találnunk. És még van két percem, tisztelt elnök úr, ezért szerettem volna erről elviekben beszélni. Thank you, if I can... Köszönöm, hogyha én is hozzászólhatok néhány szóban. Előadónkhoz fordulva, Elkamal úrhoz, mielőtt a bizottság képviselőjének adnám meg a szót. Nos, úgy tűnik, amikor ezekről a kérdésekről elmélkedünk, hogy a belső piac vonatkozásában a távközlési cégek az energiaellátás vonatkozásaiban eltérünk az alapvető szabályoktól, és egy kicsit az utolsó buszt próbáljuk elérni, amikor a monopóliumokkal szembesülünk. Itt tehát változtatásra van szükség és itt minden szektort azonos mércével kell mérnünk. A versenypolitikát a szállítás a közlekedés szempontjából annak egészében kell tudnunk látni, és ezt kifejtve azt kell mondanom, hogy a különféle egyes szektorokban más-más problémákkal találkozunk. Az EU-ban pillanatnyilag a tengerészet területén a belső piacon még mindig szembesülünk olyan ö, ö, tengeri szállítmányozókkal, amelyek ö, mondjuk Bill, Bill, Liverpoolból Bilbaoba vagy Hamburgból Genovába szállítanak dolgokat, és a vám, a kikötői hatóságok egészségügyi vizsgálatai rájuk nem vonatkoznak, tehát egyszerűen viccnek számít az, amikor őket azonos elbánásban óhajtjuk részesíteni, függetlenül attól, hogy mely tagállam tengeri fuvarozóiról van szó. Azt hiszem, hogy ha ezek elmennek az Egyesült Államokba, majd onnan visszatérnek, akkor más a helyzet. Itt belső ügyről van szó, és fejlesztenünk kell a rövidtávú tengeri szállítmányozás kérdéseit. Hogyha a légiforgalmat nézzük, ez olyan terület, ahol a versenyt szabaddá tesszük, liberalizáljuk a légifugarozást és légiszállítást, és Ebből mi alakul ki? A világ Ryanairjei, a fapados légitársaságok, amelyek megjelennek a piacon. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ellenük vagyok. Ami ellen vagyok, viszont az, az a gyakorlat, amelyet folytatunk és ennek egyik eleme, amit szem előtt éveztünk, a, az, a leasing, a, a repülőgépek leasing beadása, haszonbérletük. E, Jackie Kuffert e, ismerve Tudjuk azt, hogy ezek után a Manchesteri autóbusz közlekedésben már nincs többé verseny, mióta haszonbérletbe vették a buszállományt. Hasonló a helyzet a Párizsi repülőtér és a város közötti buszforgalomban. Brüsszelnében is hasonló a dolog, és ugyanez történik Franciaországban. Tehát ez a eh, code sharing rendszer gyakorlatilag megöli a versenyt. És a, hely, a helyzet az, hogy nem lépünk föl az ilyen jellegű eh, közös üzemeltetés ellen a légiforgalomban. Eh, és Tikov asszony azt mondja, hogy a közúti fuvarozás területén kapitalizálnunk kell a kabot, kabotásra van szükség, és a szállítmányozók ebben az esetben teljesen a hajókat fogják tépni, és azt fogják mondani, hogy az Egyesült Királyság beli megoldásokat kell elfogadni, és az mégsem egy, hogy román szállítmányozók Németországon belül szállítsanak olyan körülmények között, amikor mondjuk ők az üzemanyag adó felét fizetik a helyi vállalkozókkal összehasonlítva. E, e, e, mert különben parasztlázadás fog kitörni, hogyha ha pedig a vasutat nézzük, akkor bizonyos haladásról beszélhetünk, ez egyfajta ilyen utolsó lehetőség, utolsó mencsvár, és azt hiszem, hogy van is mozgás ott, de többre van ennél szükség. Olyan rendszereket kell kialakítanunk, amelyek a piacnyitás irányában mutatnak, és lehetővé is teszik, hogy ezt megtegyék. Nehéz ez a vasúti piacon. Itt elnézést, előbbre kell lépnünk, hogy eljussunk az óhajtott célig. A, az adópolitika területe. Amikor egy ilyen rendszerünk van, ha tetszik, ha nem, az adóharmonizáció mellett, ami vagy megy, vagy nem, nem akarok ezzel kapcsolatos érvelésbe bocsátkozni. De egy olyan rendszerünk van, ahol az egyik cég kivett repülőtéri adót az országokat elhagyó légiutasokra, egy másikban nem. Az egyes tagállamok fölemelik az üzemanyagárakat, például környezetvédelmi megfontolásokból miközben kivetik a vasúti gördülőállományra az adót, és az általános piacon csak kompromisszumokat tudunk elérni. Tehát mindezt figyelembe kell vennünk az eltérő adópolitikai megközelítések következtében, és persze a csodákra egy kicsit tovább kell várni. Vannak olyan tagállamok, ahol érzékenyebben reagálnak ezekre a kérdésekre, de ezek azok a realitások, amelyekkel foglak, szembesülnünk kell. Tehát a belső piacot a, a, a, kell vizsgálnunk, vajon a kabotás, az adópolitika, a tengeri vagy a légiszállítás területén azonos módon járnak -e el. Tehát bizottság. Kej bronz, ugye? Ez az nem tudtam, hogy Mrs.-ről van ez szó, de tetszik a név. Nos, ennél a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy lehetővé teszi. Itt vártuk is, hogy megérkezünk, és örömmel hallgattam végül ezt a rendkívül élénk vitát, amely itt ma lezajlott. Szeretnénk megköszönni az előadónak kitűnő véleménytervezetét, amely számos érdekes témát vet föl. És teljesen egyetértünk vele, Eh, és számos eh, hozzászólóval a bizottságban, akik kifejtették aggájaikat a eh, belső piacon jelentkező problémákkal kapcsolatban az egységes szállítási piac kialakítása kapcsán. A tagállamoknak természetesen szerephez kell jutniuk e tekintetben tudomásul veszük a számos ajánlást, amelyek itt elhangzottak, és nincs különös hozzáfűzni valónk magához a véleménytervezethez, és talán szeretnénk azt felvetni, hogy a jogalkotási, illetve a szerkesztési folyamat a kabotás, illetve a légiszállítás vonalán mehetne tovább, és kellő időben kell tudni beterjeszteni az ajánlásokat. A fontos dolog a piac vonatkozásában az, hogy 20 éve létezik az idén a közös piac, és egy kicsit többet kell tennünk. Biztos, hogy számos DG főigazgatóság különféle témákkal foglalkozik, amelyek különféle szektorokat érintenek, és világos, hogy ezeknek az erőfeszítéseknek egyeztetteknek kell lenniük. A bizottság azt hiszem, hogy egy magasabb sebességfokozatba igyekszik kapcsolni, mint az egységes piac kialakítása, és nagyon szorosan együttműködünk a piaci főigazgatósággal, és a bizottság egyes szolgálatainak karöltve kell munkálkodniuk ezeken a területeken, ahol az egységes piac nem megnyugtatóan és kellően működik. Ez különösképpen vonatkozik a közlekedés és szállítás területére, ahol erőfeszítéseket kell tenni a az egységes transportpiac kialakítása felé. Itt a mi akcióink megtervezésében mindenképpen vállalnunk kell a ránk háruló szerepet. Hosszú folyamat volt ez, és most már látjuk, hogy a különféle szempontú megközelítések egységesítése a cél. E tekintetben még sok tennivalóval a tagállamokra, és ebben a mi versenypolitikai erőfeszítéseink is szerephez kell, hogy jussanak. Köszönöm, elnök úr. Michael éves e, jelentéseket készítenek, ez nagyszerű dolog, de mit tesznek a e, e, tisztességtelen verseny ellen. Ahogy említettem, Franciaországban például kivetik ezt a gördülő állományadót. Én szeretném tudni, hogy mit tesznek ezzel kapcsolatban, mit tesznek ez ellen, hogyan segítik elő a szabad versenyt. Írogatni az szép dolog, de ez igen, én vettem alapot. Nem én vagyok a közlekedéspolitikai szakértője tekintetben, ezt egyeztetni fogom az illetékes kollégával, és vissza fogunk térni. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy e- e- ez a gördülő állomány adó az egyik ilyen dolog, aztán a másik a repülőjáratok közös üzemeltetése. A légiszállításban az egyes útvonalakon ez háttérbe szorítja a szabad versenyt. Tehát ezek a megfigyeléseink, és ezeket a dolgokat látva nap mint nap szembesülünk ezekkel a világos példákkal. Ma már az egyes említett útvonalakon egyszerűen nincs verseny és a saját országomban egyfajta összeomlás mutatkozik e tekintetben. Egyszerűen megszűnt a verseny. Egyfajta problémával szembesülünk, amelyet e, először is pontosan kell diagnosztizálnunk, mielőtt tovább léphetnénk az egységes piac kialakítása felé. Kamal úr, köszönöm szépen. Tehát nagyon érdekes volt ez a vita. Itt most ugye én itt debütálok ebben a bizottságban, és ez számomra nagyon érdekes volt. Általánosságban szóltak, nem a részletekbe, a különböző pontokban mentek bele a kollégák. Minél egyetértünk azzal, hogy szeretnénk egy versenyképes piacot biztosítani, rövidesen lebontva a különböző akadályokat. Fontos az is figyelembe venni, hogy Michel Barnier úr, a biztos szintén a, támogatja ezt a folyamatot, az egységes piacot e, a közlekedésben, és reméljük, hogy le tudjuk zárni ezt a folyamatot. Nekünk is van szavunk, ebben a folyamatban új utakat lehet találni. Úgy gondolom, hogy az intermodalitás témája a verseny szintjén is egy olyan dolog, itt a közös irányítással egyetértek, amit javasoltak, a kapacitás kérdését is meg kell nézni, hogy például miért nem üzemeltetik ezeket a reptereket, amelyekről szó volt. Az árnyékjelentéstevőkkel is tárgyalni fogok a különböző részelemeket illetően, és a prioritásainkat mindenképpen ö, érvényre szeretnénk jutatni az egységes piac kialakítása terén. És köszönöm szépen még egyszer, nagyon élveztem ezt a kezdeti munkámat, ezt az első munkámat ebben a bizottságban, és természetesen várom a többi találkozót. Köszönöm szépen, elnök. Ugye a kikötői csomaggal kapcsolatosan nem volt semmiféle megjegyzés, ami a módosítás adatok határidei, benyújtásának a határideje november 13-a, az Ekon bizottságban januárban lesz a szavazás, és valószínűleg 2013. februárjában kerül ez a jelentés a Strasburgi plenáris ülés elé. Köszönöm szépen mindenkinek. Nincs semmiféle mondani valóm az egy- egyéb témákat illetően. Köszönöm a munkát a tolmácsoknak is, és lezárom az ülést.